Rendi pont, közlemény az Európai Migrációs Stratégia végrehajtásáról, a bizottság nyilatkozata. Timmermans alelnök úr elfoglalja a helyet, és Gálpelc Ildikónak átadom az elnöki szerepet. képviselőtársaim rátérünk a következő napirendi pontra a bizottság nyilatkozata közlemény az európai migrációs stratégia végrehajtásáról és meg is adom elnök úrnak a szót. parancsoljon! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az elmúlt hat hónapban eddig nem látott számokban érkeztek emberek az Európai Unió határaihoz. A push tényezők nem valószínű, hogy megfordulnak a közeljövőben. Több tízezren menekülnek a háború elől Szíriában, és Európa továbbra is vonzó marad azok számára, akik jobb életet szeretnének megvalósítani. Európaiként nem engedhetjük meg magunkanak azt, hogy hátat fordítsunk a morális és jogi kötelezettségeinknek. Ne tegyünk eleget, ne adjunk védelmet azok számára, akiknek erre szükségük van. Ugyanakkor nem folytatódhat az ellenőrzés nélküli migráns áramlat, ahol egyik határt a másik után lépik át. A közös európai menekültügyi rendszer szabályait, illetve a Schengeni szabályokat tiszteletben kell tartani. A rendszer hiányosságokat mutat, és az átengedő politika bizonyos országok részéről oda vezetett, hogy átmenetileg a határelezőzést visszaállítsák, és megkérdőjelezzék a Schengeni szabad mozgás térségét annak előnyeivel. A Schengen hiánya 5-18 milliárd eurós költségeket, költségeket mutat évente. Ez azt jelenti, hogy a határainkon olyan rendszert kell felállítani, amelyek hatékonyan megbírkoznak ezzel a kihívással, ez pedig azt is jelenti, hogy legálisan bejussanak azok, akiknek erre szükségük van, és hatékonyan, gyorsan visszafordítsák azokat, akiknek nincs joguk arra, hogy az Európai Unióban maradjanak. Február 10-én célkitűzéseket fogalmaztunk meg, illetve nyújtottunk be az Európai Tanácsnak, amely ezt jóváhagyta. A múlt héten a bizottság egy úti tervet készített, és a Schengeni térséget az év végére ismét a normalitás talajára, talajára szeretné tenni. Tegnap ezt az úti tervet elfogadták az országos kormányfők. Ebben három fő prioritás szerepel először is. Görögországnak orvosolnia kell a határellenőrzési hiányosságokat a bizottság, az Európai Uniós ügynökségek, illetve más tagállamok támogatásával. Ugyanakkor gyorsan meg kell állapodnunk a, abban, hogy a határellenőrzés területén megfelelően tudjuk a határokat ellenőrizni, illetve visszaállítsuk a bizalmat. Itt számítok a tisztelt ház segítségére. Illetve meg kell állítani ezt az átengedő magatartást, ez pedig azt is jelenti, hogy előre kell mozdítani a Görögországnak nyújtott segítséget illetve területeken, területén levőknek nyújtott segítséget. Együttműködünk a görög hatóságokkal a befogadó kapacitás növekedése, növelése érdekében, illetve egy új humanitárius segítségnyújtási, támogatási eszközt szeretnénk létrehozni, hogy meggyorsítsuk a folyamatot. Ami pedig az áthelyezési mechanizmust illeti, ha ez beindul, akkor a Görögországra helyezkedő nyomás is csökken. Üdvözlöm tehát azt, hogy az elmúlt napokban ezt az áthelyeztést, a relokációt föl tudtuk lendíteni, meg tudtuk gyorsítani. Ezen kívül a Schengeni szabályokat megfelelően kell alkalmazni, hogyha jövőben is érvényesíteni akarjuk a Schengeni térséget. Ezért egy koordinált európai megközelítésre van szükség, esetleg átmeneti határellenőrzéssel. Az ilyen ellenőrzések célzottak, ott történnek, ahol erre szükség van, időben korlátozottak, és decemberig eh, fokozatosan ki kell iktatni ezeket az ellenőrzéseket. Egyértelműen szeretnék fogalmazni, nem, nem az a cél, hogy szankcionáljunk bármilyen tagállamot, hanem egy egységes megközelítésről van szó, rendezett formában kell eljárnunk, amíg meg nem oldjuk a háttérben húzódó problémákat. A válság során minden mindennel összefügg, ez pedig azt jelenti, hogy párhuzamosan együtt kell dolgoznunk minden területén. Először is csökkenteni kell a Görögországba érkezők számát, ebből a szempontból rendkívül fontos, hogy továbbra is együttműködjünk Törökországgal, hogy megvalósítsuk a közös akciótervet, és az emberkereskedelmük üzleti modelljének véget, véget vessünk, illetve elérjük azt, hogy csak a legális úton jöjjenek Európába a menekültek. Ebben a tekintetben az Európai Bizottság készen áll arra, hogy támogassa a következő napok munkáját, az állam és kormányfők által meghatározott alapelvek mentén, e- ezt tegnap hagyták jóvá. Így az európai és nemzetközi törvényeket tiszteletben tartjuk. Mindemellett Görögországnak vissza kell térnie a Dublini rendszerhez a február 10-i ajánlás értelmében. Hosszú távon pedig ismét meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni ezt a Dublini rendszert, és célunk az kell, hogy legyen, hogy fenntartható menekült rendszert hozzunk létre. És végül, de nem utolsó sorban, biztonságos alternatív útvonalat kell biztosítani azok számára, akik védelemre szorulnak. Ez rendkívül fontos, hogyha védelmet akarunk nyújtani a kiszolgáltatott személyek számára, és ide tartoznak a nők és a gyermekek. Ezt jól mutatta a ma reggeli női menekültekkel kapcsolatos vita. Külön köszönet a parlamentnek, hogy ezt a Nemzetközi Nőnapon napirendre tűzte. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ezeken a különböző frontokon együttműködjünk, és tiszteletben tartsuk azt, amit, amire rábólintottak a tagállamok a különböző tanácsülések alkalmával. Most itt az ideje annak, hogy teljesítsük az ígéretünket, megvan a terv, és meg kell mutatnunk, hogy lassan, de biztosan ez a terv eredményeket fog hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen alelnök úrnak a nyitó gondolatait, és most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Az Európai Néppárt nevében Monika Holmeyer képviselő asszonynak adok szót. herr vizepräsident! tolmácsfülkének egy tökéletes zúgást hallok a fülemben technikai segtség fog majd érkezni de ha egyébként el tudják hártani önmaguk azt megköszönném. Eh, sippel eh, képviselő asszonynak adok szót kettő percben. the next speaker is madam Thank you. miről beszélünk? Az Európai Bizottság eh, a Dublini rendszert akarja ismét alkalmazni. Ez egy olyan rendszer, amely soha nem működött eh, eddig, és eh, a felelősséget azon államokra hárította, amelyeknek külső határaik vannak. Hogyha a balkáni útvonalat bezárjuk, akkor, illetve hogyha zárva marad, akkor a helyzet Görögországban végérvényesen humanitárius katasztrófává válik. Ezért nem beszélhetünk arról, hogy visszatérjünk a Dublini rendszerhez. A többi tagállam végre felelősséget kell vállaljon. Ehelyett azonban most Törökország kell, hogy átvállalja a problémáinkat, Kérdezem azonban, hogy Törökország egy megbízható partner, egy biztos ország, egy biztonságos ország. Véget vetettek a kurdokkal való béke folyamatnak, az újságírók nem dolgozhatnak szabadon, és Kína után Törökország az az ország, ahol a legtöbb újságíró van börtönben. Igen, dicsérjük Törökországot azért, mert majdnem három millió menekültet fogadott be, és egyidejűleg azt is kimondjuk, hogy mi kontinensként 500 millió lakosú kontinensként egy ilyen számmal nem tudunk megbírkozni, hát ez nagyon kínos. Európa így elveszti értékét. Nem csak úgy, hogy nem csak a szabadság, a demokrácia, illetve az alap és alapvető emberi jogok területeként, ez pedig érinti a menekülteket is, ami egy nagyon súlyos jelzés az európai állampolgárok felé is. A bizottság és a tanács végre politikai vezetőszerepet kell, hogy tanúsítsanak, és a menekültek elhelyezését Európában, az elosztásukat elő kell mozdítani. Igen, fel kell vennünk a küzdelmet a válság, a menekült hullámok eredetével, okaival, és fontos a harmadik országokkal való együttműködés is, de csak akkor, hogyha mindenki felvállalja a felelősségét, csak akkor van, lesz erős tárgyaló pozíciónk, és csak akkor lehetünk mi is megbízható partner. Uh, uh, Kék kártyát kapott Jakobcsis uh, úrtól. Zippel asszony, elfogadja? Madame Zippel? Yes. Elfogadja Zippel asszony? Igen. Akkor Jakobcsics úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen, szépen asszony, hogy elfogadta a kék kártyát. Megemlítette a nyugat-balkáni útvonalat, és elmondta, hogy ezt nem szabad lezárni. Osztom a véleményét. A nyugat-balkáni útvonalat nyitva kell tartani, de egyetérte velem abban, hogy tudnunk kell pontosan, hogy ki halad át, ki halad végig ezen az útvonalon. Görögország eh, nem eh, vezetheti be ismét a Dublini rendszert, mert ez már régen megszakadt, azonban tudnunk kell, hogy kilép be Európába. Egyetérte velem? Igen, egyetértek önnel abban, hogy a menekültek regisztrációja nagyon fontos, ezt ott kell elvégezni, ahol megérkeznek, ahol bekerülnek Európába ezek a menekültek Holmeyer asszony rámutatott arra, hogy ezt Görögország nem teheti meg egyedül. Szükségünk van mindenkinek az együttműködésére, csak így tudunk előrelépni. Következő hozzászólóan Körkop képviselő úr, kettő perc áll rendelkezésére képviselő úr, tessék. Uh, Köszönöm, elnök asszony, alelnök úr. Ma a szabályok végrehajtásáról kell beszélnünk. Nem túl izgalmas téma, de végül ez menthet meg bennünket. Hogy, hiszen ha nem a szabályok szerint játszunk, akkor mit keresünk itt? A szabályok és azok végrehajtása nem teszi lehetővé, hogy nagy győzelmeket jelentsünk be. Általában ez nem kerül fel a újságok címlapjára sem, mégis ez nagyon fontos. A tegnapi töröke új csúcson is újra láthatók, hogy hallottuk, hogy már másodjára az elmúlt 12 hónapban eltéptük a szabálykönyvet és kidobtuk a kukába, hogy ezt mi mondjuk angolul. Attól tartok, hogy meg kell adni az esélyt a szabályoknak, hogy végrehajtsák őket, nem kell mindig új szabályokat elfogadni. Persze az Európai Bizottság javaslatain közül sokat elfogadok, támogatok, a meglévő mechanizmusok javítását szolgálják, amelyek remélhetőleg majd védik külső határainkat, hatékonyabbá teszik Európát, és az EASZO és a Frontex felépését is javíthatják, és Timmermans alelnök úr biztosított bennünket arról, hogy mindez működni fog. Ugyanakkor a jelenlegi jelenleg lefektetett szabályokban az nem szerepel, hogy a saját menekült jogi törvényeinkkel szembeszállva óriási pénzeket adjunk át megfelelő garanciák nélkül egy külső hatalomnak, és a kopenhagiai kritériumokat feladjuk puszta ígéretekért. Ilyen csodaszerek nincsenek, a relokáció az áttelepítés egyelőre nem működik, és bármiféle megállapodás a Törökországgal jelenlegi formában megfelelő jogi keret és a rész kifizetések nélkül, amelyeket feltételekhez kell kötni, kudarcot hozhat csak olyan időkben, amikor sikere van szükség. Attól tartok, elnök asszony, hogy Gibi Sónak igaza volt, amikor azt mondta, hogy a történelemből e, azt tanulhatjuk, hogy semmit sem tanulunk a történelemből. Thank you, Mr. Kirkup. Köszönjük, Kirkup úr. Egy kékártyás kérdés érkezett e, e, Eszeri csúrtól. Eszeri Do úrtól. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, hogy elfogadta a két estes kérdésemet. Egyetért velem, hogy a migrációs kérdés az, ahol az Európai Unió legtávolabb áll a, a polgároktól, és a, ez kihatással van természetesen az egész szervezetre. Egyetért velem abban, hogy az Európai Unió kétségbeesett erőfeszítései Törökországhoz dörgölőzésünk csak azt mutatja, hogy mennyire nem képtelen megfelelő válasz megadására az Európai Unió. Körkóp úr? Köszönöm, roppant érdekes kérdések ezek, amelyeken majd el kell gondolkodnom, de addig is annyit elmondanék, hogyha odafigyelt volna arra, amit elmondtam, akkor látná, hogy mi a kiút, az Egyesült Királyság is teljes mértékben részt vesz abban, hogy az Európai Unió döntései valóban racionálisabbak legyenek, hiszen ha kilépnénk az Európai Unióban, tudom, hogy a nagy kollégám ezt szeretné, akkor nem tudnánk igazából hatni az Európai Unió döntéseire, és nem tudnánk segíteni belülről az Európai Uniónak. Egy olyan válság megoldása vannak, meg kell oldanunk következő hozzászólónk cecilia asszony. van madam president az elmúlt hónapokban a kontinensünk eddig nem látott számban látta a menekülteket ide áramlani a nemzeti vezetők reakciója pedig elég szánalmas volt hiszen visszafordítást kértünk, illetve ezt valósítottuk meg a határainkon. Határainkon az Európai Unió szabályait nem megfelelően tiszteletben tartva láttuk, a, belső, a határellenőrzés visszaállítását, annak ellenére, hogy a Schengeni zóna összeomlása 1,4 trilliárd európa, euróra rúghat 10 év alatt. Láttuk azt is, hogy a tagállamok a befogadási normák tekintetében nagyon súlyos csökkenéseket mutatnak, azt remélve, hogy a menekültek máshové, máshová menekülnek, máshová mennek. Az európai vezetők számára nagyon fontos az, hogy megfelelő megoldást találjanak, azaz egy közös fellépésre van szükség, közösségi módszer keretében, amely egy megfelelő felelősségelosztást biztosít. Tisztelt elnök asszony, arra van szükség, hogy közösen irányítsuk, kezeljük a határainkat, megosz, megosszuk a felelősséget, a terhet, és megtaláljuk módját annak, hogy visszatoloncoljuk azokat, akik nem felelnek meg a nemzetközi védelem kritériumainak, ezt azonban méltányosan, méltóság teljesen kell tennünk. Avropoulos biztos úr és Timmermans alelnök úr segítségével azt kérem, hogy valós európai megoldás szülessen, a, gondolok itt a következő Dublini reformra is. Eljött az idő arra, hogy a bizottság, illetve a parlament vezető szerepet vállaljon, együtt egy-két bátor vezetővel, akire még számíthatunk a tanácsban. Miért is? Azért, mert Európa ezt megérdemli következő ernst van. Köszönöm szépen. ami jelenleg a menekültekkel történik azt igazából már csak cinikusnak minősthetjük hiszen az európai unió tagállamai nem hajlandóak maguk is menekülteket befogadni ezért most alkudozás folyik azon elv alapján, hogyha kapok egy illegális menekültet, akkor te kapsz egy legális menekültet, bármi is legyen az, visszaküldjük a legális menekültet Európába. A menekültek vissza toloncolása Törökországba, ezt szeretném leszögezni, egyébként ellentétes a nemzetközi joggal, mert Törökország egészen a mai napig a Genfi egyezmény csak regionális fenntartással írta alá. Egy valós befogadási politika politika kudarcot vallott az, Európa, az Európai Unióban, a migrációs menetrendből egy elnyomó menetrend lett. Hogyha azon elgondolkodnánk, hogy esetleg csak a szíriaiak kapjanak védelmet, és még az ő esetekben is, csak akkor, hogyha biztonságos térségekből jönnek, ez valóban már túl, ez már valójában egy színjáték nem csak a médiát teszik tönkre Törökországban, hanem a nép ellen is lőnek. Az egyéni menek, jog, az, amit hatályon kívül helyezünk, a Genfi egyezményt, és ez egy civilizációs vívmány a második világháború után. Mi a baloldal sem fogjuk ezt jóváhagyni, és arra hívjuk fel az önök figyelmét, arra kérjük önöket, hogy tiltakozzanak a civil társadalom és a parlamenti képviselők is köszönjük következő hozzászólónk köszönöm elnök asszony timmermans úr avramopoulos úr ez lett volna egy nagy esély amelyet megragadhattunk volna hogy végre kifejtsék azt, hogy hogyan ítélik meg a tanács tegnapi eredményét. Önök azonban csak azt mondják, hogy lojálisan együttműködésre törekednek, és felelősséget akarnak vállalni. Csak azt állítják, hogy a nemzetközi jog alapján járunk el, tartjuk magunkat a tanács mm, következtetéseihez, Ugyanakkor a tanácsban mindenek előtt arra törekszenek, hogy feltartóztassák az Európába irányuló menekült áradatot. Ez az elemzés első hibája. A menekültek végül is valami elől menekülnek, nincs egy konkrét céljuk, ezt be kellene látnunk és végre meg kellene tanulnunk ezt valahogy kezelni. Ezt pedig nem fogjuk tudni úgy megoldani, ha azt mondjuk, hogy visszakapnak egy korábbi menekültet, szeretnénk inkább egy új menekültet kapni. Azért ez mégsem így működik, itt emberekről van szó. Érdekelne, hogy most a legális menekült áradatot hogyan kívánják kezelni, a legális bevándorlást. Az emberek elvégre nem szabad, hogy legálisan, nem szabad, hogy illegálisan jöjjenek eh, a határokon keresztül. Itt azonban ellenőrzésre van szükség. Nem csak eh, a tanácsban hiányoznak a vezetők, hanem önöknél is. Következő hozzászólom Ferrara asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma megint csak apró előrelépésekről beszélhetünk a migrációs menetrendet követően. Több mint tízezer kiskorú tartózkodik az Európai Unió területén, de nem tudjuk, hogy hol, elveszett minden nyomuk, és a szervezett bűnözők továbbra is működnek, noha tönkre tettünk bizonyos bűn elkövető szervezeteket. A migrációs központ remélhetőleg a közeljövőben eredményekről is tájékoztatott. Aztán született egy megállapodás Törökországgal, hogy túllépjünk ezen a menekült válságon, de nem szabad, hogy engedjük azt, hogy Törökország zsaroljon bennünket. A menekült áradat ellenőrzését nem szabad összefüggésbe hozni Törökország csatlakozásával itt azt hiszem, hogy áltatjuk magunkat, hiszen hiányzik a politikai szándék az Európai Unióban, hogy tényleg megoldást találjunk erre a válságra. Egész egyszerűen vannak országok, amelyek nem hajlandóak szolidaritást mutatni és szolidárisan kezelni a menekült válságot. Amíg ez hiányzik a tagállamokban, addig semmi sem fog változni. Kikártyás kérdést elfogad, képviselőasszony? Igen, Hortvánsz asszony. Thank you well. um... Ehm, Köszönöm szépen. Nos, örömmel állapítom meg, hogy ön is beszélt a tízezer eltűnt kiskorúról. Több mint 40 ALDE képviselő egy írásos nyilatkozatot adott be erről, és kértük, hogy ezt ma napirendre tűzzük. Szeretném tudni, hogy az ön frakciója mit javasolna annak érdekében, hogy ezt a tízezer kiskorút megtaláljuk, a Europollal, egyeztetni kell az európai eltűnt gyermekeket kereső szervezetekkel. El kell mondanunk itt, hogy 2016-ban ezt nem hagyhatjuk. Ferrara assolutamente trova il sostegno. teljes mértékben egyetértek önnel. Támogatjuk eh, az ön által elmondottakat. Szeretnénk, hogyha fényderülne a kísérő nélküli kiskorúk sorsára, éppen ezért eh, szóbeli kérdéseket is intéztünk az Európai Bizottsághoz ennek érdekében. Szeretnénk, hogyha nagyobb védelemmel részesülnének eh, ők. Elfogadhatatlan, hogy még ma is ezrével érkeznek és tűnnek el a semmibe ezek a kísérő nélküli gyermekek. Senki aki sem vállal felelősséget értük. Következő hozzászólónk Májer képviselőasszony másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Jól látjuk ebből a válságból, hogy az Európai Unió nem ér el konkrét eredményeket. Az európai vezetők tegnap az elnökség segítségével lehetővé tették, tették azt, hogy Törökország dikta, diktátorával együttműködjön, és igazából ezt láthatjuk a tegnapi eszmecseréből. Törökország célja az, hogy vízummentességet kapjon, és az Európai Unió fejet hajt Törökország más kérése előtt, és nagyon veszélyes játékot játszunk, a szabadságot tesszük kockára. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a menekült cunámira valahogy válságot találjunk. Egy történelmi hibát követünk el ezáltal, és nagyon remélem, hogy a holland határokat le fogjuk zárni, és nem adunk majd engedményeket Törökországnak. Következő hozzászólónk a független képviselők közül Papadakis képviselő úr τόσο ο λεγόμενος οδικός χάρτης για τη Σέγγεν, όσο και η κοινή... Köszönöm. A Schengeni úti tervvel kapcsolatban, illetve a tegnapi csúcs közös nyilatkozatával kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ezek annyit érnek el, hogy a kétségbeesett menekültek és migránsok ezreit eh, Görögországban tartják, hiszen megerősítik a zárt határok politikáját, ezek nem csak a visegrádi országok vagy Ausztria politikája, hanem az Európai Unió egységes és egyetemes politikája, amelyet a görög kormány is aláírt, pedig a szembe megy a Genfi ö, egyezménnyel, az afgánok például menekültönnek nem ismerik el, miközben ők is az imperialista háborúk áldozatai, a szíriaiak pedig csak szenvednek, csak folyt, tovább szenvednek. Németország kezdeményezéseit fasiszta tendenciák alapján támogatják más uniós tagállamok is, és a menekültekkel takaróznak, miközben a török középosztály megkérdőjelezi Görögország nemzeti szuverenitását. A szolidaritás így mit jelent? Azt, hogy befogadó állomások kellenek, ahol méltóság teljesen maradhatnak, ahol az Európai Unió és tagállamainak erőszakos és imperista törekvésével szembeszállhatnak. Roberto Metzola is the next speaker. Roberto Metzola következik. No,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 Kérem, lassabban beszéljenek, mert a tolmácsok különben nem tudják eh, tolmácsolni a beszédeket, ezért eh, arra kérem, hogy kérje meg a felszólalókat, hogy lassabban beszéljenek, azért, hogy a tolmácsok is eh, követni tudják a beszédeket, és megfelelően tudják azokat tolmácsolni. Kérem, hogy így megérthessük az elhangzottakat. Cselő úr, kérjük a tolmácsokat, hogy kövessék a beszélgetésünket és kérem a képviselőtársaimat hogy lassabban szóljanak hozzá hogy a tolmácsok ennek eleget tudjanak tenni és képviselő úr kérését is akceptáljuk. most viszont megadom a szót roberta metsola képviselő asszonynak. Köszönöm, elnök asszony! először is szeretnék köszönetet mondani az európai bizottságnak amiért következetesen megpróbál a válságból kiutat találni európai szinten összefogva a fellépést, annak érdekében, hogy a lehető legjobb legyen a válaszunk. Schengenre koncentrálnék. A, a, so, a modern Európa egyik sarokköve a Schengen élvezet, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt e, megőkor. Az Európai Unióban azért lehet, volt lehetséges a belső határok eltörlése, mert azt ígértük az európai polgároknak, hogy a külső határokat jobban őrizzük, és hogy az információcsere jobban működik. Az egyik a másik nélkül egész egyszerűen nem működik. Schengen elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa biztonságát garantáljuk, de gazdaságilag és politikailag is szükségszerű. Láttuk, hogy a határellenőrzés újbóli bevezetése minden évben 5-18 milliárd eurónkba kerülne, éppen ezért nagyon sokba, sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a külső határőrizetét biztosítsuk, hogy a biztonságet, Európa biztonságát garantáljuk. Az európai határőrség és partőrség felállítása elengedhetetlen, minél gyorsabban végre kell ezt hajtani, miközben tisztebben kell tartani a tagállamok szuverenitását. Ugyanakkor az Európai Unió és a Törökország közös cselekvési tervének vállalásait végre kell hajtani, ahogy aztról tegnap este az, az európai vezetők megállapodtak. Minden tagállamnak követni kell a külső határokon a kötelességének eleget kell tenni. Ez igaz Görögországra is mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy Görögországnak milyen nehézségeken kell keresztül menni. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy szolidaritás szolidaritás és a kölcsönös bizalom a tagállamok között az az elv legyen, amelyen fellépésünk alapul ezen a területen. Befejezem elnök azt, hogy még gyorsabban beszélve, hogy azt követelik tőlünk az európai polgárok, hogy valamit tegyünk Európa nevében. Vészszükség esetén végszükségre ilyen kétségbeesett válasz kell. Köszönöm, képviselő asszony. Egy kékkártyás kérdés érkezett metsola képviselő asszonyhoz szanyi képviselő úrtól elfogadja a két kártyát? yes. mr. Sanyi. köszönöm szépen a lehetőséget elnök asszony! tisztelt képviselő asszony nekem az is jó hogyha szép lassan két három szóban válaszol. a kérdésem a következő eh, hogy ön lát e valami lehetőséget a sok sok probléma megoldására eh, például azáltal hogy valamilyen eszközt találjunk a vonakodó vagy netán blokkoló tagországokkal szemben mert azért nem csak a problémák léteznek önmagukban hanem ezt több tagország is blokkolni próbálja. köszönöm szépen! képviselő asszony öné a szó kérem tényleg eh, próbáljunk meg lassabban beszélni mert nem tudnak követni bennünket a tolmácsok. tessék! Um, Köszönöm szépen ezt a kérdést. Valóban most készítek egy olyan jelentést, amelyet remélhetőleg uh, jövő hónapban a plenárison elfogadnak, amely pontosan uh, azt vizsgálja, hogy az Európai Parlament hogyan látja, azt mit gondol arról, hogy évek uh, vitáját követően valamit tehetünk annak érdekében, hogy elfogadjuk, ahogy a migráció és annak kihívásai közös felelősség, amelyre csak közös választ adhatunk, amelyben mind a 28 tagállamnak vég, eh, részt kell vállalnia. Azt hiszem, hogy az arányos teherviselés elvét kell itt eh, előtte behelyeznünk. Képviselő úr következik. Képviselő úrnak másfél perce van. Parancsoljon, képviselő úr. Thank you, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ahogyan Timmermans úrtól hallottuk, azt hiszem azt mondta, hogy van egy tervünk. Nos, nagyon sok terv létezett már, nagyon sok őszinte terv, azonban eh, azt látjuk, hogy 700 millió eurót kapott Európa, eh, Görögország, ez pedig azt mutatta, hogy valamit tehetünk ezen a területen. A humanitárius eszközre szükség van, azonban ez nem elegendő, nem kellő mértékű. Tudjuk nagyon jól, hogy azok a tagállamok, amelyek részt vesznek ebben a válságban, valamit valóban tesznek, és a problémát a tanács jelenti, nem koherens a reakció, nem megfelelőek a tervek. Két pillérre építhetünk. Egyrészt vannak a bizottsági tervek, amelyek a legnehezebb kérdéseket taglalják, gondolok itt Dublinra, az ügynökségek átalakítására, amelyre ugye sosem számú, számítottunk, megvan a, a határügynökség, illetve megpróbáljuk átalakítani a menekültügyi ügynökséget. Ezek óriási átalakítások, mindannyian dolgoznunk kell majd ezen. Aztán ott van a törökországi terv, és még a fennmaradó másodpercben szeretnék figyelmeztetni mindenkit arra, hogy a nemzetközi tör, törvényeket, illetve szabályokat ne sértsük meg a Törökország kapcsán, tehát tartsuk tiszteletben a nemzetközi szabályokat nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne végezzük el a házi feladatunkat itt a parlamentben, a bizottság tervei alapján, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az emberek életüket veszik, veszítsék, illetve gondolok itt a gyermekekre. Köszönöm szépen. Jurek úrtól elfogadja a kék kártyát? Igen. Akkor Jurek úr a szó. E, Köszönöm szépen. A következő kérdéssel fordulok önhöz. Az Európai Tanácsot kritizálja. Mint egy tíz hónappal ezelőtt a mi kormányaink javasolták az egyetlen olyan logikus mechanizmust, amely megállíthatta volna ezt a drámát, ezt a tragédiát. Az illegális emberkereskedelemmel szembeni fellépésre gondolok. Itt nagyon fontos, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak, akik erre rászorulnak. Köszönöm a kérdést. A tanács szám nem általánosságban kell újra mutogatni a tanácsra, pontosan a szélsőséges véleménnyel bíró tagállamokat kell bírálni, akik megpróbálják elhárítani a felelősséget az Európai Unióban, elfogadhatatlan így ez, ez, ez nem megy, hogy egyes tagállamok mindent megpróbálnak, mások pedig övetett kézzel ülnek és nézik, hogy a többiek mit tesznek. Az Európai Bizottságnak vannak tervei a két év alatt, azt hiszem, hogy ezek életterveké váltak, de egyes tagállamok ebben... Köszönöm, Marás képviselő úr. Stevens képviselőasszony következik. Képviselőasszonynak egy perce van. Parancsoljon! voorzitter beste collega's köszönöm szépen tisztelt kollégák a múltban az európai vezetők és az európai kormányok nem szenteltek kellő figyelmet a határpolitikánknak az európai unióban rá vagyunk utalva törökországra mert mi már nem tudjuk védeni a határainkat az európai unió nem tudja igazgatni saját határait az Európai Unió túl hosszú ideig is öm, öm, hanyag volt ez ebben a tekintetben. Amire szükségünk van most, az nem az, hogy megismételjük a múlt hibáit, hanem biztosítanunk kell azt, hogy az Európai Unió úgy tud működni, ahogy mi szeretnénk, ahelyett, hogy Törökországra legyünk utalva ezért a hangsúlyt a befogadásra kell helyeznünk a saját területükön, és egy megfelelő politikára van szükségünk szigorú kvótákkal. Mlinár képviselő asszonynak adott szót, egy perccel rendelkezésére tessék. Thank you very much. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. Egy őszinte vitát szeretnék. Az Európai Bizottság közleménye alapvetően az áttelepítési döntések végrehajtásáról szól. Mondjuk ki, hogy ez nem működik, nem működött, nem kérhetjük az görögországot, hogy hotspotokat építsen, hogyha a menekülteket nem osztjuk újra egymás közt. 336-an a 66 ezer helyet ennyien kerültek áttelepítésre. Hát ez semmi, vagy még annál is kevesebb. Mi következik ebből? Először is az unió problémáit nem szabad másra hárítani, azzal, hogy például Törökországra toljuk ezt a kérdést. Másodszorban konkrét intézkedésekre van szükség a teher, közös teherviselés és a szolidaritás egyében, mégpedig azonnal. Az Európai Bizottság azon javaslata, mi szerint a Schengen működését teljesen helyre kell állítani. Az állam és kormányfők ezt támogatták, de én attól tartok, hogy ezek üres szavak, és túl távoli a határidő. Egy holisztikus megközelítésre van szükség, nem csak papíron. Schengent akkor tudjuk megmenteni, hogyha közös határőrzetet garantáljuk. Nagyon várom azt a kékkártyás javaslatot, ami lehetővé teszi, hogy a legális gazdasági migrációt lehetővé tegyük. Egy kicsit hosszabb volt a felhasznált idő, próbáljunk tartani az időt. Björk képviselő asszony következik, egy percben, tessék schengen ismét eh, működőképes kell, hogy legyen, és a tagállamoknak eh, felelősséget kell vállalniuk a menekültek eh, felvételében, ahelyett, hogy megosszuk ezt a felelősséget. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen dimenziójú ez a probléma, és fel kell, meg kell akadályoznunk azt, hogy az emberek el akarjanak menekülni. A frontex kapcsolatban elhangzottak javaslatok, és a törökországi rezsimmel is megállapodásokat kötnek, hogy a menekültek nehogy átkeljenek a földközi tengeren. De ilyen témákról már beszéltek, és nem ez az az út, amely a jövő felé vezet a jövő felé vezető út az, hogy arra kell építenünk, amit eddig nem tettünk, a közös felelősségvállalásra. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt feladta, és ha igen, akkor azt hiszem el vagyunk veszve, akkor be vagyunk zárva Európába, és nem fogalunk be menekülteket. Keller képviselő következik, tessék, és egy perc áll rendelkezésére. Thank you. Commissioners in your... Köszönöm szépen a február 10-i közleményében kifejtette, hogy ön hogyan értelmez egy biztonságos harmadik országot. Az én olvasatomban ez a közlemény arról szól, hogy az összes rendelkezés és biztosíték, amit mi beépítettünk az európai jogszabályokba, ez értelmezhető úgy, hogy gyakorlatilag mindenkit lefed, mindenkire vonatkozik. Szerintem ez nem feltétlenül észszerű, hiszen miért kerültek oda a záradékok azért, hogy legyenek egyértelmű rendelkezések. Most pedig jogszabályokat alkotunk azért, hogy kitartsunk ezek mellett, és ne kelljen később azt állítanunk, hogy ezek irrelevánsak. Az én kérdésem az, hogy tényleg úgy gondolja, hogy Törökország egy olyan ország, amely a hadsereget veti be saját népe ellen, egy olyan ország, amely menekülteket visszautasít, visszaküld Szíriába. Hallunk arról is, hogy a határőrök, a török rendőrség lő a szír menekültekre. Gondolja, hogy ezt az országot minősíthetjük biztonságos harmadik országnak az EU irányelvek értelmében? Ezt szeretném tudni. Köszönöm. Ber képviselőasszony következik. Képviselőasszonynak egy perccel rendelkezésére. Tessék. Tack, fru talman! Eh, stora Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai külső határokon nagy gyengeségek, hiányosságok figyelhetők meg, ezt mondta Timmermans úr, ezzel csak egyetérteni tudok. Beszélt egy új parti őrségről is, azt hittem, hogy most a Frontex fogja az európai határokat védeni. Tudjuk azt is, hogy a Frontex mindenek előtt kutatási és mentési feladatokat lát el, de szeretném tudni, hogy a Frontex mellett miért van szükség még egy parti őrségre is. És hallottuk azt is, hogy a tagállamok között kell elosztanunk a menekülteket. Tavaly ez sikerült, 400 menekültet sikerült elosztanunk, holott igazából 160 ezret szerettünk volna. Mi történik? Lehet, hogy ezt még beszorozzuk kettővel, és aztán mondjuk 320 ezer menekültet helyezünk el az Unióban, és mi van, hogyha kimerül a kvóta? Akkor mi történik? Svédország azt kérte, hogy 25 ezer embert Svédországból át lehessen helyezni más országokba. Hát Avramopoulos úr, mikor kellene erre sort keríteni? Következő hozzászólónk, BOA képviselő úr. Képviselő úrnak egy perc áll rendelkezésére, tessék Madame la Présidente, chers collègues. Elnök asszony, kedves kollégák! 700 millió euró, ennyit szeretne az Európai Bizottság a migránspolitikára költeni. Nos, egy gondoljunk itt a Kalitábo, a Kaliban élőkre, akik a borzasztó migránspolitika politika következményeit a mindennapjaikban érzik, egyszerűen nem lehet biztonságban élniük, és mindazok a nők, akik, mint Kölnben többször is szexuális erőszak áldozatává váltak a migránsok miatt, egész egyszerűen befogadó állam törvényeire fityetálnak mindezek. A migráns inverzió költségeit felvállalni, ezt inkább arra kellene költeni, hogy ezeket a táborokat lebontsuk, és az illegális bevándorlókat azonnal kitoloncoljuk. Bulgária, Görögország, Magyarország megállították a migráns áradatot, ők tették helyesen. Következő hozzászólónk Golnis képviselő úr. Képviselő úrnak másfél perce van. Tessék. Le moins que l'on puisse dire est que l'agenda européen en matière azt látjuk, hogy a migráció területen mintegy 20 hónappal ezelőtt egy terv született, de ez nem hatékony és nem is működőképes, totális kudarc. Nagyon fontos azonban, hogy látjuk azt, hogy a kormányok többnyire jó hiszeműen járnak el. Gondolok itt a törökországi kérdésre. Törökországgal elég kétértelmű, mondhatjuk skizofrén kapcsolatot ápol Európa. Törökország jól látja Európa gyengeségét, hiszen látjuk a belső határok problémáját, illetve száz ezrek befogadását, illetve az ezzel kapcsolatos problémákat Európában. Ez pedig egyre nagyobb aukcióhoz, kereskedelemhez vezet, Erdogan úrra rábízzük az Európai Unió külső határainak megvéd, megvédését, és a kezébe tesszük azt, hogy megnyissa vagy elzárja a migrációs áramlat csapját. Ígéretekkel számolunk, az illegális bevándorlókat elfogják, illetve megállítják, azonban az ígéret kudarcot vallott. A legális menekültek kérdését sem sikerült megoldani, és a legtöbb tagállam nem fogadja el a kvótarendszert. Ezen túl azt látjuk, hogy a kereskedők már jól látják, hogy hogyan fognak ebből használni. Disait qu'on ne, qu'on ne change pas un système avec les mêmes idées que celles qui... Nem változtathatjuk meg ezt a rendszert ugyanolyan elvekkel, amelyek eddig nem vezettek semmilyen célra. Ujazsdowski képviselő úr kék kártyát intézett önhöz. Elfogadja a kék kártyát? Mr. Golnish? Do you accept a blue card from Mr. Ujazdowski? Elfogadja a kék kártyát Ujazdowski úrtól? Köszönöm, elnök asszony. Kedves nagybecsült kollégák, önök szerint az EU-török megállapodás nem elfogadhatatlan? Mert szerintem eh, ez egyoldalúan előnyös Törökország számára. Törökországot, Törökország a brüsszeli, Brüsszelt megzsarolta, az Európai Unió pedig egyben beismerte, hogy nem tudja a saját határait őrizni. Szerintem ez elfogadhatatlan. Már csak azért is, mert Törökország nem európai. Valóban, tisztelt kolléga, osztom a megjegyzését. Ez egy elfogadhatatlan alkú, amely meg fogja csak erősíteni a bevándorlók áram, áramlását. Gondolok itt például a vízum kötelesség köt, felmentésére, illetve megállítására. Itt gazdasági migrációnak leszünk tanulni, mindenki Európa felé áramlik majd. Elnézést kérek Dzsambaszki képviselő úrtól, hogy helytelenül mondtam a nevét de értette a másik nevet is úgyhogy most áttérünk a következő hozzászólásra. brok képviselő úré a szó. képviselő úrnak másfél perce van. frau präsidentin herr vizepräsident! elnök asszony tisztelt alelnök úr tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, amiért a múlt heti és múlt havi javaslatai mellett kitartott egy ilyen rendkívüli helyzetben, amelyben, amelyre sohasem voltunk felkészülve, példátlan ez a jelenség Európában a szabadságot, az utazás szabadságát, a Schengeni rendszert meg akarják őrizni, és egy igazi úti tervet dolgoztak ki, amelyet a biztosítható, hogy a szociális biztonsági rendszerünk, illetve a belső piac, a szabadságaink kikerüljenek sértetlenül ebből a válságból. A Genfi egyezmény céljai, valamint a belső rend Európában összhangba kell kerüljenek, sajnos ez most nem sikerül, és ez a két cél ismét össze kell kapcsolódjon. Ezért fontosnak tartom, hogy egy olyan követelés a parlament részéről, amelyet már többször hangsúlyoztunk, az európai part és határőrség iránt valóra válhat és azt is be kell látnunk, hogy 15 éven, 20 éven keresztül, amikor azt mondtuk németek, hogy Málta, Olaszország és Görögország ezt és ezt teszik, a mi pénzünkkel és a mi személyzetünkkel kell támogatnunk azt, hogy egy ilyen európai intézményt létrehozzunk és elő, lép, előrelépjünk arról is meg kell győződnünk, hogy rendes eljárásokat tudunk alkalmazni a menekültek irányába is. És fontos az is, hogy segítsük az országokat, azokat, akik, amelyek kellő és méltó körülményeket tudnak majd biztosítani a menekülteknek. Azt hiszem, az Európai Tanács következtetés is ebbe az irányba mutat. Köszönöm. Szer képviselő úr következik másfél percben. A jelenlegi válság már csak azért is jött létre, mert az Európai Unióban a rendszerek nem működtek, mert nem volt európai migrációs politikánk, mert a Dublini rendszer sohasem működött. Pozitívum, hogy most egy átfogó jogalkotási intézkedéseket tartalmazó csomag jön létre, amelyről vitázunk, és meggyőződésem, hogy az Európai Parlament a bizottságot támogatni fogja annak érdekében, hogy konstruktívan és gyorsan megvitassuk ezen kérdéseket. Ugyanakkor ez időigényes lesz, ez időbe telik, a probléma csak az, hogy most kell fellépnünk. Egy hete Idoméniban jártam, nem is emlékszem az ott látottakra, az emberek kétségbe esettek, nagyon sok a hajléktalan, fő, főleg gyermekek és nők vannak a szenvedésnek kitéve. Ezen hetek során a helyzet csak romlott, nagyon súlyos esőzések, tervek súlyosbították a helyzetet, és ma megint csak egy segélyhívás jött el hozzám, érkezett el hozzám Idoméniból. Több mint 15 ezer ember van ott nagyon rossz helyzetben, bármikor robbanhat a, a probléma. Avramopoulos úr már korábban is beszélt erről, én is felhívtam erre a problémára a figyelmét, de kevés lépést tettek. Hogyha nem lenne a helyi lakosság, akkor már régen robbant volna a helyzet. Most végre van egy tanácsi rendelet, amely egy jogi keretet hoz létre, helyzetre. Arra szólítom fel, hogy minél hamarabb lépjenek, cselekedjenek, mert nem késlekedhetünk, cselekednünk kell, ahogyan azt a portugál kormány is tette, amely meg szeretné duplázni a kvótáját tegnap óta a, már menekültek is érkeztek Görögországból, Portugáliába. Ez a helyes válasz. Mr. Weidenholzer, uh, do you accept a blue card? Weidenholzer úr, elfogad egy kékkártyás kérdést Atkinson asszonytól? Igen, akkor parancsoljon képviselőasszony. Igazából Brock úrhoz szeretem volna egy kékegyes kérdést intézni. Brock úr, miért elmegy vasárnap, amikor Merkel asszony Erdogán urat próbálta igazából megnyerni magának, akkor az emberjogi kérdéseket felvetette, az újságírók emberjogi emberi jogait felvetette? Davotoglu úrral ezt megvitatta, és több alkalommal beszélt erről Erdogánnal is. Merkel asszonyt mindig támadták azért, mert túl keményen bánik Törökországgal, azért, mert az emberi jogi jogsértéseket megemlítette. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben ő, ő mindenképpen egy bajnok, és jó, ő is kifejtette, hogy a 22-es, 23-as fejezeteket jó lenne megnyitnunk, hogy a szólásszabadságról, a médiaszabadságról, a vallásszabadságról beszélhessünk török Törökországgal. Ezek csatlakozási feltételek, amelyeket Törökország nem teljesít, és messzebb van ezektől, mint bármikor korábban, és ez volt Merkel asszony álláspontja, is köszönöm képviselőtársaim a szabályok azért vannak arról beszélünk hogy betartsuk őket és most mi történik? atkinson képviselő asszonynak eszébe jut egy kékkártyás kérdést feltenni miután már a következő képviselő is elmondta hozzászólását ez nemhogy nem szabályszerű hanem nem is gyakorlat. nem látta senki hogy ön jelzett hogy kék kártyát szeretne feltenni kérem ne kezdjen el reklamálni mindezután még el is mondta a kérdését. elnézést kérek weidenholzer képviselő úrtól nem önnek szólt a kérdés. következő ilyen lehetőséget nem adom meg. halla képviselő úrnak adok most viszont szót egy percben. Az Európai Unió bizony nem volt nagyon sikeres a migrációs katasztrófa kapcsán. Az áttelepítési mechanizmus kudarcot vallott, ez az egyik ilyen példa. Az Európai Unió egy olyan dolgot próbál érvényesíteni, amely nem, amely nem érdekes sem a migránsoknak, sem a tagállamoknak. Nagyon fontos, hogy a kívánság alapján való döntést, illetve országválasztásnak véget vessünk, hiszen akadály nélkül jutnak ezek az emberek az északi országokba, a jóléti államokba. Ez az áramlás egy kicsit lelassult, nem az Európai Unió fellépései miatt, hanem hála a tagállamoknak, akik a belső határellenőrzést visszaállították. A Schengeni rendszert föl kell függeszteni addig, amíg nem sikerül a helyzetet kontroll alá vonni, különben lépésről lépésre szétesik az. A menekültügyi szabályokat úgy kell kiigazítani, hogy ne lehessen menekült státuszt kérni egyik tagállamban, hogyha az ember egy másik tagállamból érkezik. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Natalia Griesbeck képviselő asszony következik az európai bizottság valóban euh, óriási döntéseket hozott és három csomagot fogalmazott meg, fogalmazott meg értékeléseket késztett azonban ennek a megvalósítása még nem történt meg mm, Négy éve követeljük itt a parlamentben az, hogy a külső határokat védjék Schengen megőrzése érdekében. Szolidaritást kérünk a tagállamok között. Minél jobban telik az idő, annál kevésbé tudják felvállalni a, ezt a felelősséget a tagállamok, szemben állva Németországgal. Ez pedig azt jelenti, hogy megbénul Európa kétszeresen is, hiszen egyrészt több ezer ember életét veszti napról napra, illetve a családokat tönkretesz a háború. Másrészt pedig azért, mert ö, tulajdonképpen ezt ö, asszisztálunk ehhez, asszisztálunk ehhez a katasztrófához. Tisztelt alelnök úr, azt szeretném, hogy valóban kényszerítse rá az országokat a tettekre. Képviselő úr következik. Egy perc áll rendelkezésére, képviselő úr. Köszönöm legutóbbi csúcs során újra láthattuk azt, hogy az Európai Unióban vannak olyan tagállamok, amelyek egész egyszerűen nem akarnak részt vállalni a közös teherből, akik nem mutatnak szolidaritást más tagállamokkal szemben. Azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek egy összeurópai problémára kell, hogy megoldást találjanak, gondolok itt a migráns válságra. Az ez egy, ez egy önző nacionalista hozzáállás, amely lehet, hogy rövid távon politikai tők, amiből rövid távon politikai tőkét lehet kovácsolni, mégis hosszú távon ez Európa végét jelentheti. Az illegálisan Görögországba érkezőket Törökországba vissza kell fordítani. Örülök annak az ígéretnek, hogy azonnali pénzügyi segítséget nyújtanak és segítenek a Görögországnak a logisztikai problémák megoldásában, és segítenek az áttelepítésben. Következő hozzászólónk Valério képviselő asszony. Köszönöm, elnök asszony. Aggódom a Schengeni rendszer és az EU jövője miatt. Attól tartok, hogy a rendszer összeomolhat, hogyha most egyik ország a másik után úgymond saját határellenőrzéseket, vagy ideiglenes határellenőrzéseket vezet be, például Svédország és Dánia között. A feladatom síkra szállni azért, hogy az ilyen határellenőrzéseket a lehető legrövidebb ideig alkalmazzák, ugyanis ez nem fog működni ha az összes tagállam nem mutatkozik felelősnek. Ugyanakkor ha ezt a tagállamok nem teszik meg, akkor mások is bevezetnek határ ellenőrzéseket, amit rendkívül tragikusnak tartok. Az egyik kérdés most a napi renden az, hogy akiket visszaküldünk, akik nem jogosultak a védelemre, számomra nem feltétlenül problematikus, ugyanakkor most nagyon sokan vannak, akik már évek óta Európában élnek, és akiket most ki kellene utasítani és feltorlódtak a feldolgozandó ügyek, most pedig vissza akarják küldeni Afganisztánba vagy máshová ezen embereket, ez feletté problematikus. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit gondol. Marosi képviselő úr következik egy percben. Mr. Marosi. Köszönöm, elnök asszony vannak köztünk orvosok, de mindenki előbb-utóbb megtapasztalja a beteg szemszögéből azt, hogy alapvetően nem a tüneteket kell kezelni, hanem meg kell találni a betegség forrását. Most itt a pont a fordítottja történik ennek, tüneti kezelést próbálunk alkalmazni, miközben a, met, a, a, a fogalmunk sincsen hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy az Európai Uniót és azon belül a Schengent meg kell mentenünk, akkor el kell döntenünk, hogy mi az európai dolog, és mi az, ami nem. Hiszen itt tudjuk felvenni a fertőzés ellen a harcot. Nem egy korral kell megbírkoznunk, nem e, e, ez ugyanis ez a kórokozó legyőzheti Európát, a jó egészségünket kell megóvni, Törökország ebben segítségünkre lehet. Több milliárd eurót bízunk a törökökre annak érdekében, hogy minket megvédjen, miközben nem tudjuk lezenni körül határainkat, radikálisabbnak kell lenni. Köszönöm képviselő úr, Gabriel képviselő asszony következik másfél percben Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Először is köszönöm szépen az értékelését ennek a migrációs politikának. A mandátum elej óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok még a teendőnk külső és belső tekintetben. És először is két kérdéssel fordulni önhöz. Először is a hotspotokra vonatkozóan. Tudjuk, hogy ezek nem működnek megfelelően. Melyek a legfontosabb akadályok? Miért nem lehet gyorsabban előrelépni? Hogyha politikai az akadály, akkor több időre van-e szükség ahhoz, hogy a nemzeti döntések megszülessenek? Újra kell tenni azt, amit ma kellene megtenni így azonban vészhelyzet áll elő a jövőben. Illetve másodszorban Nigerben egy központot akartak létrehozni, és itt a migrációs politika konkrét aspektusai érvényesülnek. Ez tulajdonképpen a harmadik országokkal való együttműködés eszköze, Afrikával való együttműködés ez. Erre összpontosítok azért, mert hogyha továbbra is a külső okokra összpontosítunk, akkor nem nézzük meg, hogy ez milyen következményekkel jár belső következményekkel. Tehát milyen országról van szó, és milyen uh, utántervről. Uh, Libanon, illetve Jordánia. Ezek uh, az országok adják a kulcsát a migrációs kérdésnek, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy végre a pénzügyi géret valóban konkrét projektekké váljon. Rodriguez Képviselő. Nagyra értékeljük a bizottság erőfeszítéseit, azonban a görög és a török megoldás nagyon jól mutatta a lehetőségek határait erősebb európai megoldásokra van szükség, azért, hogy ismét kontrollálni tudjuk a helyzetet, megőrizzük Schengent, illetve európai értékek alapján fogadjuk be a menekülteket. Valós európai határa van szükség, nem drótkerítésre, hanem egy megfelelő határrendszerre, egy fejlett infrastruktúrára, amely megfelelő informatikai és logisztikai háttérrel rendelkezik, és hasznos szolgálatokat nyújt. Határellenőrzést végez, kezeli a bevándorlási áramlatot, illetve emberi humanitárius normáknak megfelelően intézkedik a menekültek kérdésében. Ezt pedig stratégiai beruházásként kell tekintenünk, közös beruházásként, amely felkészíti Európát a 21. századra, illetve újra szervezhetjük a kapcsolatunkat pozitívumok alapján. Következő hozzászólónk von Starr képviselő asszony egy percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretnék az eddigi európai migrációs menetrend egy kulcsfontosságú pontját az elosztási mechanizmust megemlíteni. Emberek milliói jönnek Európába. Német fejlesztési miniszter Müller az évelején azt mondta, hogy 8-10 millió ember érkezik közel-keletről, már úton vannak, és Afrikából még többen, még több millió ember jön. Ez a tulajdonképpeni probléma. Az Európai Unió pedig hónapok óta 160 ezer ember elosztásáról beszél Olaszországból és Görögországból, többeket, elosz, többeket elhelyeztek már, most pedig arról hallottunk, hogy felgyorsítják, lehet, hogy akkor 15 év alatt már megoldjuk a problémát. De mi történik 160 ezer ember elhelyezésével, ha egyszer a probléma azt sugalja, hogy 20-30 millió ember jöhet még hozzánk. Miközben az egyiknek a másikhoz? Ezeknek az embereknek nem tudunk itt segíteni, hanem ott saját hazájukban kell azonnal segítenünk képviselő asszony albiol guzmán képviselő következik egy perc köszönöm szépen a migrációs politikák úgy alakultak, ahogyan azt a gazdaság érdekei diktálták, vagy bizonyos országok gazdaságának érdekei, és mindig mellőzve az emberi jogokat. Először is a migránsokat két csoportra osztották, illegális és legális migránsokat. Az illegálisok előtt kerítéseket építettek, bezárták őket táborokba, megvonták tőlük az egészségügyi ellátást, illetve azonnali hatája visszaküldték őket. Az iraki, szíriai vagy afganisztáni háborút eh, udnorító módon használták használták ki, a menekülteket csoportokra osztották, és elkülönítették őket a migránsoktól, gazdasági bevándorlónak minősítették őket, vagyis a menekülteknek lehettek jogaik, a migránsoknak azonban nem mindenkit ki kellett utasítani az Európai Unióba, de most már ez sincs, most már a menekültek is ott vannak a határok mentén, vagy olyan táborokban, mint a Káléi tábor, anélkül, hogy bárki is tiszteleben tartaná az ő méltóságukat, de mindannyian migránsok vagy menekültek a saját kegyetlen és bűnöző politikáiknak az áldozatai. Úr, következik egy percben. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök asszony, alelnök úr. Az ön kiinduló pontja úgy tűnik az, hogy csökkenteni, korlátozni, elkerülni, aztán pedig megtagadni, visszaküldeni, visszahelyezni, aztán pedig az öldöggel paktumra lépni. Úgy tűnik, hogy ez a célja, csak éppen a probléma lényegét kerüli meg. Ez az, amit levonhatunk az EU-Törökország megállapodásból. Még mindig a Dublini keretben mozgunk, de az, hogy de az egyéni menedékkérelmek már a múlthoz tartoznak. Ha megnézzük Görögországot, Görögország az, amelyet a gazdasági és társadalmi szakadék szélére döntöttünk, nem tesz eleget a kötelezettségeinek, egy óriási börtönként működik, azért, mert más országok nem vállalják fel a felelősségüket. Bezárjuk a balkáni útvonalat, de nem tudjuk megakadályozni azt, hogy megóvjuk az embereket a tagállamoktól, míg emberek halnak meg idoméniban illetve Lesboszon. Európát megint csak a nemzeti érdekek poklába vetjük vissza. Thank you hogyha elfogy az időkeret hiába beszélünk gyorsabban nem tudjuk azt az üzenetet átadni amit szeretnénk. atkinson képviselő asszony egy percben. E Köszönöm az Európai Unió igazából nem tud nagyon tárgyalni Törökország, ami hatot ajánlottunk, hogy 20 milliárd eurót kértek. Mi a legtöbb, amit adhatunk? Tusk úr elfogadott egy úti tervet, aztán pár perccel később egy nagy újságot bezártak Isztambulban. A választások jól megmutatják, hogy hogy éreznek az emberek. Azt hiszem, hogy Erkel asszony nem hallja meg az emberek hangját. Vízumliberalizáció 75 milliárd, millió török számára kinek teszik el? Azt hiszem senkinek. 500 millió fontos további csomagot elfogadnak az, a britek. Megkérdezte ezt tőlük David Cameron? Hát akkor mit, mit értünk el a törökökkel szemben? Nos, azt hiszem, hogy megint megmajmolt minket a törökök, mint általában a török kereskedők, ismerjük ezt az érzést. Következő hozzászólónk Diaz de Mera képviselő úr. Képviselő úrnak másfél perce van. Gracias, señora Köszönöm, elnök asszony. Hangsúlyozom azt, hogy a számok, az érkezők száma mennyire fontosak. Egy példátlan humanitárius válsággal állunk szemben, és ez az irányítás válsága is. Véget kell vetnünk az Unióban az egyoldalú intézkedéseknek, a kvótáknak, illetve a határok lezárásának. Én nyitott Balkánt akarok, ahogyan Filippo Grandi is. Csak együtt és szolidaritásban leszünk képesek megbirkózni ezzel a kemény helyzettel vissza kell állítanunk a Schengeni rendszert, védenünk kell több ellenőrzéssel a külső határokon. Támogatom a sürgős intézkedéseket, amelyeket a bizottság kilátásba helyezett, valamint a humanitárius segítségnyújtási mechanizmust Görögország számára, és azt, hogy sürgősen juttassuk el az elkötelezett forrásokat a többi forrással együtt. Törökország, ez egy nehéz kérdés, de Törökország igen, és miért? Azért, hogy javítsuk a humanitárius körülményeket az ott élő menekültek számára, és Szíriában és Törökországban is fel kell tartóztatni a menekült áradatot, amikor a menekültek nem jogosultak védelemre. Nincsenek sok alternatíváink, eleget kell tennünk a külső és belső kötelezettségvállásnak, áthelyezés, áttelepítés, hotspotok és alapok, és eleget kell tennünk a kötelezettségvállalásainak. És nemzetközi szerepvállalás, be kell tartani a 2268-as határozatot, és a Genfi tárgyalásokat újra kell kezdeni, végzek elnök asszony. A két munkacsoport pedig, főleg a humanitárius, működőképes legyen, mert ott nagyon fontosak vagyunk és hitelesek is. Ennyi lenne, és köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Jotova képviselő asszony következik egy percben. Tessék képviselő asszony Уважаеми господа комисари, ще продължаваме да ви подкрепим. Köszönöm. Természetesen továbbra is eh, támogatjuk az Európai Bizottságot a válság megoldásában, ugyanakkor az előző Szíriával kapcsolatos eh, vita alapján nagyon sok reményünk nincsen, hiszen az Európai Unió sikeres politikája két pilléren nyugszik. Egyrészt a válság megoldásban vezető szerepet kell vállalnunk, a másik pedig a, a menekültválság kezelése úgy tűnik, hogy most erre csak a második pillére figyelünk oda, erre koncentrálunk. Holisztikus a megközelítésünk ma ügyben? Nem. Az Európai Bizottság legújabb javaslatai az migrációs áradatot megpróbálják regionalizálni. Egy újabb rendkívüli helyzet állt elő, ezzel kapcs- ennek kapcsán tényleg kettős mércét alkalmazunk, Schengen próbálják megőrizni, ugyanakkor Schengen most mindenre varázs ige úgy tűnik, de mit történik a határokon, mi lesz a határokkal, pufferzónákká válnak, óriási bevándorló táborokkal. Európa nem lesz biztonságosabb így. Ujasdowski képviselő urat szeretném szólítani. Parancsoljon képviselő úr, egy perce van, tessék. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy! tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! Azt látjuk, hogy szépen visszakúszik a realizmus. Nem a populizmus, hanem a realizmus. Tavaly mindenki a nyitott ajtók politikájáról beszélt, ez azonban nem volt felelősségteljes. teljes teljes mértékben támogatom azt, hogy ismét a realisztikus megoldások felé hajlunk, ellenőriznünk kell külső határainkat, segítséget kell nyújtani Görögországnak, ugyanakkor meg kell követelni azt, hogy megfelelő és felelősségteljes politikát folytatnak illetve ugyanez vonatkozik a törökországi megállapodásra. Humanitárius segítséget kell nyújtani a menekülteknek, a keresztényeknek, illetve más, más vallásokhoz tartozóknak is, akik a, a háborúk áldozatai. Az áttelepítés önkényes mechanizmus és kockázatos is, ne alkalmazók, és szerintem nem is felel meg a nemzetközi szabályoknak. Nem lehet áttelepíteni embereket olyan formában, amely nem felel meg az akaratuknak. Csak egy biztonságos Európa segíthet másoknak. Asszony következik. Képviselő asszony, egy perce van, parancsoljon Köszönöm, én is ha meg akarjuk érteni, hogy Európában mi a helyzet, akkor el kell olvasnunk a tegnapi újságcikkeket. EU-török csúcs csak megpróbáltunk Törökországhoz dörgölözni, miközben a Törökország határain kívül és belül kurdokat bombáz, emberjogokat lábbal tipor. Az elnöke pedig egy vízumkönnyítést ért el zsarolása az Európai Uniótól, illetve a csatlakozási tárgyalások fejezetek megnyitásán kívül 3 milliárd eurót is kicsikart az Európai Unióból. Szégyen teljes, hogy erről beszélünk és írunk egy menekült, egy migránsért. Ez volt a javaslat. Görögország egy óriás koncentrációs táborrá válhat így, és minden egyes menekültért pénzt kapnak egy általányt. Ez a nemzetközi jog megsértése, és a görögök, az osztrákok, a németek pedig tapsolnak az egészhez. Sajnálatosan gyorsan alakulnak a dolgok, és tragikus. Rebega képviselő úr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 terve, eh, illetve az európai keret veszélybe kerül, a bizottság szándéka pedig egy migrációs politikát bevezetni, egy eh, stabil politikával a Dublini rendszer alapján. Ez kell, hogy legyen az abszolút eh, prioritás. Az unió vezetői ezért kell, hogy küzdjenek, de azt hiszem ez csak egy utópia. Cselekednünk kell, túl kevés történt eddig és képtelenek vagyunk a cselekvésre. Ez a letargia, ennek a jövő képnek a hiánya, azt hiszem, hogy egy óriási teher Európa egészére nézve. Köszönöm képviselő úr. Zver képviselő úr következik másfél percben. Spoštovani, podpiram sklepe izrednega vrha. Köszönöm, kedves kollégák. Támogatom a rendkívüli csúcs következtetéseit, úgynevezett zárónyilatkozatát. Sajnálatos módon ugyanakkor Európa tegnap este, mint hogyha karácsonyi bevásárlásra indult volna, megvásároltuk azt az ígéretet, hogy megállítják az migráns állatot, vagy legalábbis lelassítják, és végezett végre eh, a, a Schengeni szabályokat újra alkalmazzuk. Nagyon nagy árat fizetett ugyanakkor az Európai Unió, mi van akkor, hogy a Törökország megbízhatatlan partner? A jövő heti döntések, hogyha reálisabbak, akkor talán javulhat végső soron a helyzet. nem csak több pénzt és támogatást ígértünk Törökországnak, hanem a, megígértük a felgyorsított uniós csatlakozási vagy integrációs folyamatot, még akkor is, hogyha ennek semmi köze a migráns válsághoz. Megérezte Törökország, hogy gyenge az Európai Unió, és megsorolt bennünket. Ilyen egy megbízható partner? így, így ilyen a civilizált viselkedés? Azt hiszem, hogy a válasz egyértelmű. Ez igen komoly aggodalmakat okoz és vet fel az EU és Törökország jövőben együttműködésével kapcsolatban. Egy újságíró azt kérdezte tőlem, hogy mi újság az emberi jogokkal, az újságírókkal Törökországban. Ez nem foglalkoztat bennünket? Erre azt mondtam, hogy nem, mert tegnap után, tegnap csúcs után talán valamit elérhetünk. Klein képviselő asszony. Köszönöm, elnök asszony. A migrációs válsággal kapcsolatban igazából az Európai Unió jövője forog kockán, a jövő generációi az alapján télkeznek majd rólunk, hogy mit tudunk tenni, ehelyett azonban csak beszélünk, csúcsokat tartunk, de nem találunk közös európai megoldást. 2015 óta már hat tagállam saját út mellett döntött, és a többiek magára maradnak. Görögországot nem szabad magára hagyni. Olaszország és mások, amelyek óriási erőfeszítéseket tesznek, nem szabad, hogy magukra maradjanak a határok lezárása nem megoldás. A kormányaink nem szabad, hogy Törökország által zsarolhatóvá váljanak. Vannak közös megoldásaink, holisztikus megközelítések és a szolidaritás alapján. Ma pedig a migrációs menetrendről beszélünk, de hogyan lehetséges az, hogy egy áttelepítési mechanizmus csak százakra vonatkozik, holott százezrekről szólt az ígéret. Elfogadhatatlan ez a késlekedés. Lampedusán jártam, ahol az embereket hetekig ott tart tartják, még cipőjük sincs, és ők azok, akik fizetnek az európai kormányzatok tétlenségéért akik nem tudják végrehajtani a tanácsi döntéseket. Egészen addig, amíg egyértelmű perspektívát nem tudunk ezen embereknek nyújtani, addig a hotspot rendszerek nem fognak működni, mert ezek az emberek félnek attól, hogy a Dublini rendszer álszentségének áldozataivá válnak. Egy állandó újra elosztásra van szükség, és az EASO megerősítésére. E-, ezt várjuk el a bizottságtól, és csak ez alapján tudunk együtt működni. Képviselőasszony, köszönöm a hozzászólását, de a tolmácsok nem tudták követni az ön munkáját. Nagyon gyorsan mondta el a hozzászólását, és keveset tudnak így átadni belőle következő hozzászólónk silikotis képviselő úr. köszönöm szépen az Európai Unió nem tudta megoldani a bevándorlási válságot, nem megfelelő döntéseket hozunk, olyanokat, amelyek megsérték a nemzeti, illetve a nemzetközi szabályokat, illetve a menekültek emberi jogait. Hány eh, menekültnek kell még életét vesztenie, bizonyos európaiak xenofób hangjai, illetve rasszista hangjai miatt. Mikor vethetünk ennek véget? Országok falakat húznak, bezárják a határokat, a tanács pedig um, tárgyal az elfogadhatatlan török zsarolásról, a tagállamok pedig nem vállalják fel a felelősséget. Az Európai Unió felelős azért a háborúért, amely tönkreteszi azokat az országokat, ahonnan menekülnek ezek az emberek. Lezárjuk a balkáni útvonalat. Az égei tengeren ezzel a szolidaritást és az Európai Unió elveit öljük meg, hagyjuk abba ezt a barbár tevékenységet, hozzunk létre legális és biztonságos útvonalokat, megfelelő igazságos rendszert az áttelepítésre. Ezt a válságot meg kell oldani, méghozzá megerősített szolidaritásra lehet csak megoldani. Buonanno úr, a következő hozzászóló parancsoljon. Sì, signor Presidente, volevo chiederle perché parte il tempo. Köszönöm mielőtt elindulna a hozzászólása időm. Ön azt mondja, hogy lassítsunk le, csak egy percünk van, de hát hogyan lehet egy percbe belesűríteni a mondani valónkat, ha nem beszélünk gyorsan? Azt hiszem, hogy ebben igazán van, nem? Kérem, hogy most indítsák újra az órát. El, elhasználni és felhasználni egy percet akkor közlöm önnel hogy nehezen én is pont azok között a sorok között szoktam ülni amikor beszélek. Elindítjuk újra az óráját és használja jól fel az idejét. tessék! <laughs> Ehm, sentendo la discussione di oggi köszönöm szépen végighallgattam a mai vitát szeretném elmesélni hogy olasz város polgármestereként milyen tapasztalattal rendelkezem. migránsok érkeztek senki nem a háború elől menekült olyan országból jöttek ahol nincs háború szeretném elmondani, hogy nagyon sok különböző helyzettel találkozunk. Most azonban a bizottság két fontos képviselő is itt van, Európa jövőjéről hoznak döntést. Mindenki eddig azokért a szabadságjogokért harcolt, amelyeket most élvezhetünk, azt látjuk, hogy vannak olyan migránsok, amelyek férfiak, amelyek a háborús térségből menekülnek. Természetesen a nőknek és a gyermekeknek segíteni kívánunk, de a férfiakat vissza kellene küldeni a saját országaikba, ahol harcolhatnak az országaikat, esetleg képzést nyújthatnánk. Tehát képezni kell őket, visszaküldeni a saját országaikba, hogy harcolják ők is végig a saját szabadságokat. Következő hozzászólónk Vozember képviselő úr Köszönöm szépen a tegnapi csúcson fifteen órán keresztül azt vizsgálták ami magától értetődő és a lényegi döntést 17-ére halasztották. Ez 10 napot jelent, de még mindig 2500 menekült érkezik a görög szigetekre. Hogyan fogunk megbirkózni ezzel a, ezzel a súlyos európai problémával? Az Európai Unió feladata ez, és az Európai Unió kötelezettsége, meghozni a komoly döntéseket az európai tagállamok helyett, amelyek nem teszik ezt meg. Biztosítanunk kell azt, hogy Törökországgal együtt áthelyezzék közvetlenül török, görög területről az Európai Unió tagállamaiba a menekülteket, és határozottan fel kell lépnünk azon tagállamokkal szemben, amelyek lezárják határaikat. Figyelembe kell venni, hogy mit írtak alá a múltban, milyen megállapodásokat, a menekültek visszafordításáról, és garantálnunk kell, hogy ezek működnek. Hogyha Törökország a stratégiai partnerünk továbbra is több pénzt kért, egyre többet kér, és emberek ezrei ragadnak ott, akkor az európai értékek mindörökre elvesznek. Hozzászólunk Néder Müller Péter képviselő úr, másfél perce van képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony miközben mi itt vitatkozunk ki tudja hanyadik alkalommal a macedón határon a menekültek gyerekei a szennyvzbe játszanak. azért mondom ezt önöknek mert ma a nemzetközi nőnapon nem a korlátolt politikusokról kell beszélni akik hagyják magukat foglyul ejteni a populista és szélsőjobboldali politikától és azt hiszik ha lezárják a határokat akkor egyben a problémát is megoldották. nem ma azokról a nőkről asszonyokról és gyerekekről kell beszélni akik ott ragadtak a lezárt határok mögött akik sem vissza sem tovább menni nem tudnak. ma azokra az anyákra kell gondolnunk akik életük talán legnehezebb döntését hozták meg akkor amikor úgy döntötték, elhagyják az otthonukat és gy próbálják megmenteni gyerekeik és saját életüket. az anyákra akik gyakran több ezer kilométeren keresztül viszik magukkal kisgyerekeiket gondoskodnak róluk életben tartják őket és abban reménykednek hogy előbb utóbb megtalálják azt az országot ahol jó emberi körülmények között nevelhetik föl őket az ami ma európa lezárt határain történik szégyen és gyalázat lábbal tiprása mindannak amit egykor európai humanizmusnak neveztünk. nekünk nem a menekültektől kell megvédeni európát hanem azoktól a politikusoktól akiknek mindennél fontosabb saját politikai karrierjük saját hatalmuk s ezért mindennel és mindenkivel hajlandók összefogni nekünk itt az európai parlamentben ki kell végre mondani nem lehet az európai unió tagja az az ország amely nem vállal részt a közös európai bevándorlás és menekültügyi politikában. köszönöm szépen! képviselő úr után chountis képviselő úr következik egy perc áll rendelkezésére tessék. köszönöm szépen tisztelt elnök asszony! Alelnök úr, meghallgattuk a beszédét, illetve elolvastuk a csúcs találkozó végkövetkeztetéseit is. Úgy tűnik, hogy egy alkút kötöttek Törökországgal. Kihasználja Törökország ezt a válságot, és a nemzetközi szabályokat megsérti, valamint a nemzeti szuverenitás elvét is megsérti, saját jó oka van erre Törökországnak. Úgy tűnik tehát, hogy alkut kötünk, egy a lehető legperverzebb dolgot követjük tehát el. Most Görögországgal is tárgyalunk, illetve beszélünk arról, hogy a hiteleket eltöröljük, illetve a megszólító intézkedéseket föllazítjuk azért, mert az egész Görögországot egy óriási hotspottá alak, akarjuk alakítani. Most teljesen véget akarnak vetni ennek az országgal a menekültügyi kérdés kapcsán. Ez a megállapodás valóban az utolsó szög a kopos. Mrs. Gall. Gál Biztos urak, kedves kollégák! Az a tény, hogy immár fél éve az Unió a szavakon túl tettekben nem tudott úrá lenni a helyzeten a külső határain, destabilizálja egész európát de destabilizálja komoly következményekkel a nyugat balkánt ezért véget kell vetni annak hogy ellenőrzés nélkül lehessen a balkáni útvonalon vándorolni és minden intézkedésnek ideje van amelyik a határokon helyreálltaná a rendet. az erősödő menekültválságról beszél itt mindenki noha jól tudjuk az érkezőknek töredéke noha nő a száma de töredéke a menekültstátuszra valóban jogosult. a szolidaritásnak és konkrét segtségnek az ő esetükben sok formája lehet de a többség nem menekült a nemzetközi jog értelmében a nagyobb illegális bevándorló tömeg a jobb élet reményében küzd és kerül az embercsempészet csapdájába kockáztatja saját és gyermeke életét miközben egyetlen tagállam sem kötelezhető befogadásukra az tehát a józan elvárás a polgáraink részéről hogy az unió bizonytsa be úrrá tud lenni a határain uralkodó állapotokon meg tudja védeni külső határait ezért minden világos üzenetre és leginkább tettre égető szükség van és már nincs vesztegetnivaló időnk. köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! A menekültügyi válság kapcsán nagyon sok javaslatot hallottunk már. Ezek közül vannak olyanok, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács már jóváhagyott hagyott, vannak olyanok, amelyek folyamatban vannak. bzom abban, hogy felelősségteljesen jár majd el, és a Dublini szabályozás felülvizsgálatát végigviszi. Hiszen a, ez egy elfogadhatatlan kapcsolat, meg kell törni azt a kapcsolatot, amely az érkező menekültet a beérkezés országával kapcsolja össze. Oda kell figyelni arra, hogy érvényesüljön a szolidaritás, az emberi jogok érvényesüljenek, illetve a nemzetközi szabályokat tiszteletben tartsuk. Egész stratégiánkat globális megközelítésre kell építeni, az Európai Parlament mindig is ezt követelte már hónapok óta ha nincsen olyan jövőképünk, amely Európa jövőjébe tekint, akkor áldozatokká válunk, politikai kudarc és összeomlás áldozatává. A UNHCR főképviselő szavaival zárnám, nagyon fontos megerősíteni az Európai Unió elveit, értékeit. Köszönöm szépen. Kozlopovszka Rájevics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, biztos úr. Először is Szeretném megemlíteni azt a kérést, amelyet Tusk úr fogalmazott meg a gazdasági migránsok irányába. Azt kérte tőlük, hogy ne jöjjenek Európába. Ez egy komoly áttörést jelent az európai politikában, amely egyre nagyobb menekült hullámmal néz szembe, és amely valószínűleg a két millió menekültet is meghaladja idén. Nem folytathatjuk az eddigi politikát, hogy úgy mentsük meg a világot, hogy mindenki Európába jön. Nem vállalhatjuk fel ezt a terhet, ezt a válságot ugyanis külpolitikai eszközökkel kell megoldanunk, stabilizálnunk kell az afrikai és közelkeleti helyzetet, hogy a migránsok és menekültek vissza tudjanak menni hazájukba a megoldásokat meg kell vizsgálnunk. A tegnap született döntések, illetve a Törökországgal kötött megállapodás reményt keltenek. Talán a súlypontot a belső politikákról a külpolitikára helyezhetjük át, és meghatározza azt a költséget is, amelyet talán fel kell vállalnunk. Itt nem csak gazdasági, anyagi költségekről van szó, hiszen a Törökországgal való vízummentesség egy nagyon magas ár. Európa továbbra is be fog fogadni menekülteket, de egy irányított módon, és ez nagyon fontos a biztonságunk, valamint a hatékony segítségnyújtás szempontjából is. Annak érdekében, hogy hatékonyan segítsünk a menekülteken, megbízható adatokra van szükségünk, terveznünk kell, és ki kell számolnunk a költségeket, meg kell néznünk, hogy egyáltalán mit tudunk megvalósítani az Európai Unióban, hogy nehogy túl nagy terheket vállaljunk magunkra. Mr. Kirkos. Kirkos úr, a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök asszony. Itt az Európai Parlamentben mindig azt keresük, hogy Európába hogyan érkezhetnek biztonságosan migránsok. A tegnap elfogadott EU török megállapodásban igen kevés jelét találjuk ennek. A gazdasági migránsok visszafordítása a Törökországba és utána a származási országokba, e, ez, ez lehet, hogy rész megoldás, de mennyibe kerül mindez nekünk? Milyen árat fizetünk érte? Nos, emberi jogok sértése felett hunyunk szemet, azért kell megfizetnünk ezt az árat, mert nem indultunk még el a politikai integráció útján. Morano képviselő. Köszönöm. Elnök asszony, kedves kollégák, a migrációs válság egy igazi emberi katasztrófaja, az inkoherens fellépés és az nem összehangolt üzenetek miatt az illegális migrációt ösztönöztük, ezt el kell ismerni. A kvóta politika keresztül arra buzdítottuk a migránsokat, hogy jöjjenek csak, jöjjenek. Franciaországban a kormányzat a kalei dzsungelt felszámolta, a francia városokba, településekre küld ezeket a menekülteket. A Schengeni övezetben, ha nincsenek belső határok, nyilván ez nem megoldás. A, a, a kaliból áttelepített menekültek 25%-a azonnal tovább lett, anélkül, hogy bármiféle címet hagyott volna maga után rengetegen eh, érkeztek Európába, új jövő reményében, és mi pedig eh, eh, hazudtunk, ez az inkoherencia, ez az Európai Unió politikája ma. Határozott fellépésre van szükség, arra az üzenetre, hogy vissza kell fordítani az illegálisan érkezőket, mert a mai migrációs politika el lehetetlenedett. Azt hiszem, hogy erről megbizonyosodhatunk itt a plenáris ülésteremben is. Köszönjük Zdehovszki úr a következő hozzászóló. Köszönöm, e, alelnök asszony. Mit is mondhatnék? E, Timmermans úr, a TB által előtt legtöbben azt gondoltuk, hogy a migrációs hullám majd csökken a rossz idő eltával, talán teljesen le is áll. Nem erre került sor, nem így lett. És így idén tavasszal jóval nagyobb válság közeleg, jóval nagyobb katasztrófa, mint tavaly. Rosszabb a helyzet, mint gondoltuk. Saját szememmel láthattam, hogy Görögország nem képes a migráns áradatot megfelelően kezelni, főként a görög-macedon határon tarthatatlanná vált a helyzet. Ha nem változnak a dolgok, és nem változnak minél hamarabb, akkor Görögország nem tudja megvédeni Schengent. Hogyha ez bekövetkezik, akkor már késő lesz a segítség. Beszéljünk arról, hogy hogyan kell együttműködni a balkáni országokkal. A török országok kötött partnerség, egy közös európai határ és parti őrség, ez csak néhány kiragadott eszköz abból a csomagból, amely így sem tud minket megóvni ettől a problémától. Polyézé úr, Köszönöm szépen. Itt a parlamentben a migrációról, a bevándorlásról beszélünk, és a sürgősségi helyzetekről, amelyekkel szembenézünk. Remélem, hogy egyszer mindenkorra a nagy szavak után a tettek mezeire lépünk majd. Nagyon fontos a Dublini rendszer, a Dublini rendszer ugyanis tükrözi az európai befogadási rendszer hibáit. Ha ezt a rendszert felülvizsgáljuk, akkor tudunk konkrétan segíteni Görögországnak ma, holnap Olaszországnak, aztán talán Máltának vagy Spanyolországnak. Az Európai Bizottság annak idején elkötelezte magát amellett, hogy március 31-ig előterjeszti a Dublin 3 módosítását. Remélem, hogy betartják ezt a menetrendet, és legfőképpen remélem azt, hogy ezt követően majd a tagállamok a tanácsban következetesek lesznek szemben azzal, amit a közelmúltban tapasztaltunk. Köszönöm szépen, Koreca Bilt képviselő. Köszönöm szépen. A zárt határok és a kvóta politika nem oldja meg a problémát, nincsenek egyoldalú megoldások, a tagállamoknak együtt kell működniünk az, a menekült áradatot ellenőrzés alá kell vonni, és jobban kell védeni a külső határokat emberséges módon, és a Schengeni rendszert is fenn kell tartanunk. Az adatbázisok harmonizálása az EU és Törökország között fontos. Támogatom Törökországgal kapcsolatos cselekvési tervet. Alapokat kell biztosítani Törökország, Jordánia, Libanon számára, méghozzá gyorsan és az ENSZ szervezeteket, a civil szervezeteket is támogatnunk kell támogatom a NATO fellépését az embercsempészek elleni küzdelemben. Az összes tagállam kellene, hogy növelje a kvótáját és felgyorsítsa az UNHCR-rel a folyamatokat. Az áttelepítés, az áthelyezés, illetve a Dublini rendszer felülvizsgálata is fel kell gyorsuljon. Elnök asszony, a menekültek megbélyegzése a probléma része, egymás ellen úszítani az embereket. Itt az ideje, hogy az EU vezetői ezt a narratívát megváltoztassák. A menekültek nem jelentenek terhet és veszélyt sem, emberekről van szó, nőkről, gyermekekről, akik védelmet keresnek és védelemre szorulnak. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóró Plenkovics úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Bizottsági alelnök úr, köszönöm szépen az európai migrációs terv áttekintését. Az elmúlt tíz hónapban több mint 800 ezer ember lépett be Európa területére, és már ebben az évben is több ezeren érkeztek. A probléma pedig a következő, kontrollálatlanul áramolnak emberek, mentve életüket, ezt pedig valahogy humánus és jogi szempontból is elfogadható formában kell megszerveznünk. Ezért üdvözlöm a Dublini rendszer felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát, Schengen megvédésére vonatkozó javaslatát, illetve mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Törökországgal valamilyen megállapodásra jussunk, segítsenek, segítsünk abban, hogy megvédhessük a külső határainkat, illetve Görögországnak is segítséget nyújtsunk, gondolok itt a görög-macedón határa. Dear colleagues, I... Tisztelt kollégák, 17 spontán felszólalási igényt kaptam, sajnos ezeket nem hagyhatom jóvá, nem adhatok mindenkinek szót, mert későre jár az idő, és még öt további vita vár ránk az este folyamán. Először Sajtrova asszonynak adom meg a szót. Oké, okay. she's not here. Nincs itt. Akkor Virkunen asszonyi a szó. Kiitos, arvoisa puhemies. Olen erittäin huolestunut. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony nagyon is aggódom a Schengeni helyzet miatt. Tegnap megállapodás született Törökországgal, amely teljes, azonban nem valóságszerű azt gondolni, hogy Törökország megoldja majd az európai migránsválságot. A külső határainkat rendbe kell tenni. Döntések születtek, például arra vonatkozóan, hogy hotspotokat hozzunk létre, befogadási központokat, illetve elosszuk a menekülteket a tagállamok között, megfelelő regisztrálás történjen. Nagyon sok döntés született, illetve ajánlásokat, javaslatokat tettünk, azonban hova vezetett mindez? A tagállamok nem bíznak egymásban, és ezért újra bevezették a határ ellenőrzést. Nyilvánvaló, hogy a bizottsági intézkedési javaslatok meg kell, hogy valósuljanak ahhoz, hogy ismét helyreálljon Schengen, és ismét szabadon és biztonságosan mozoghassanak az emberek az EU-n belül, de a külső határokat is meg kell védeni. Showing... Gomes asszony hazám bebizonyítja, hogy az európai szolidaritás nem üres szó, hanem az a megoldás, amelyel megküzdhetünk ezzel a válsággal. Egy egzisztenciális válság, ahogyan azt az ENSZ főbiztosa is elmondta. Portugália a héten 64 menekültet fogadott be, charter járatokon érkeztek Görögországból, és ők a Macedóniából, Macedónián a határon embertelen bánásmódban részesültek, az a még több menekültre is számítunk, a héten, köszönettel a portugál kormány befogadó készségének. De mi történik a többi kormányjal? Az Európai Bizottság és a tanács miért készek arra, hogy olyan gyorsan büntetik Török, Görögországot vagy Portugáliát azért, mert nem tartják be a ö, költségvetési előírásokat, de nem lépnek fel Magyarország vagy más országokkal szemben, holott nem védik a védelemre szoruló gyermekeket és nőket. Lehet, hogy azért, mert az Európai Tanács megengedte, hogy Erdogán Törökországa zsarolja őt? Köszönöm szépen. Kiucsuk képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos, az Európai Unió kritikus helyzetben van. Több tagállam nem hajlandó a felelősség megosztására. Hónapok óta beszélünk már a megerősített együttes fellépésről, ugyanakkor nem tartjuk be a megállapodásokat. A bizottság döntése, hogy 700 ezer eurót különít el a humanitárius segítségnyújtásra a menekült válság során, különösen fontos Görögország, illetve a nyugat-balkáni országok számára. A Törökországgal kapcsolatos cselekvési terv is lényeges, Szükség van arra, hogy azonnal létrehozzuk az Európai Határ és Parti Őrséget, Bulgária és Románia is részt kívánnak venni ebben a kezdeményezésben hanem eh, lesznek eh, pufferzónák az Európai Unió számára. A közelkeleti béke folyamatban is részt kell vennünk, egy európai menekültügyi rendszert is létre kell hoznunk. Köszönöm a múlt héten Görögországban a tanács elnök, illetve a tegnapi csúcsalálkozó, illetve a Timmermans úr migránsügyi napirendje témában mind azt mutatják, hogy az Európai Unió politikái inhumánusak, ember, nem emberségesek, és hogy a káosz és az alulfejlettség, a fejlődés hiánya a származási országokban az egész oka. hogy nemzetközi védelemre szorulnak-e vagy sem, ennek elbírálása nélkül fogjuk Európából kiebrudalni ezeket a migránsokat. Ez nem csak az emberi jogok lábbal tiprása, hanem a nemzetközi egyezményekben lefektetett kötelezettségeink lábbal tiprása is. Az égei tengeren a NATO beavatkozik, jobb élet reményében érkeznek Európába ezek az emberek, mi pedig, mi pedig egész egyszerűen embertelenül bánunk velük. Ettől olyan mély ez a válság, Európa valódi válságáról beszélünk, nem a saját elveinknek sem felelünk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, egy-két intézkedést említett a cselekvési terv megvalósítására vonatkozóan, illetve megemlítette a migránsok áttelepítésének, áttelepítésével kapcsolatos törökországi megállapodást. És szerintem ezt a megállapodást először a tagállamoknak kellene megkötniük egymás között, ez kellene, hogy legyen az első számú intézkedés. Még mielőtt lezárnák a határokat. Tehát a mi megállapodásunk és szolidaritásunk helyett Kiszerveztük a feladatunkat, átadtuk azt Törökországnak. És hajlandóak vagyunk ezért igen magas árat fizetni, 6 milliárd euróra rúg ennek a költsége. Nagyon sok koncesziót kell tennünk Törökországnak, ami az emberi jogsértéseket illeti. Nagyon jól tudjuk, hogy Törökország igen tehetséges abban, hogy a legjobb megoldást találja akkor, amikor kereskedelmi tevékenységet végez, szerintem nekünk tagállamoknak egy kicsit óvatosabbaknak kellene lennünk. Jurek képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ma egy újabb vitát folytatunk a mm, migráció témájában. Reggel meghallottuk az ENSZ biztosát, Filip Grandi urat, sem ő, se pedig Timmermans úr nem mondta el azt, ami a legfontosabb. A legfontosabb tényt, amelyet nem szabad elrejteni a társadalmaink elől. Ki kell mondanunk, hogy az illegális eh, migráció eh, növekedés aránya 1000 százalék, több tíz több mint tízezren léptek be Európába ebben az évben, az első hónapban, vagy az első pár hónapban. Nyilatkozatokat hallunk arról, hogy legális migrációs útvonalakat nyitnának meg, azonban ez fellazul a lehetőségek tengerében. Ezzel azt mondjuk, hogy ösztönözzük őket arra, hogy eljöjjenek Európába. Ez pedig nem felelősségteljes magatartás pontosan érteniük kell, hogy milyen következményekkel jár ez a migráció. Köszönöm, elnök asszony. Timmermans úrhoz fordulnék egy kérdéssel. Azt kérdezte tőlünk, hogy az Európai Unió akar valamit kezdeni a menekült ügyjel. Görögország nem tudja megvédeni a határait. Avramopoulos úr ott ül ön mellett, amikor védelmi miniszter volt, a, a, ő nagyon jól tudja éppen ezért, hogy a görög hadsereg meg tudja elvédeni a Görögország határait, illetve hogy erre megkértéke a görög kormány részéről. Az európai határ és parti is beszélt, Törökország pedig nem, fogja vissza, nem fogadja vissza azokat, akik illegálisan érkeztek eh, Görögországban. Miért eh, ragaszkodnak ehhez a kudarcot vallott Dublini megállapodáshoz? Eh, azt a csodálatos országot, ahol kétségbe esettek a megszűjtások miatt az emberek, egy óriás menekültáborra akarják változtatni, miközben Törökország pedig zsarol bennünket egyre többet követelve. Az a benyomásom, hogy az európai határok őrizetét Törökországra eh, bízni, az egy kicsit olyan, hogyha egy, eh, a nemi erőszak áldozatát egy eh, erőszakolóra bíznánk, hogy vigyázzon csak rá. Köszönjük, Matera asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Timmermans úrnak ezt a mai bevezetőt. Éppen ezért én ma csak a migránsválságról beszélnék. Különbséget kell tenni a gazdasági migránsok, illetve a nemzetközi védelemre jogosult menekültek között. Nem tudunk mindenkit befogadni a múlt héten, éppen ezért kértük, hogy a gazdasági migránsok ne is induljanak útnak, mert egyszerűen nem tudjuk befogadni őket. Nem tudunk nekik szállást, ellátást biztosítani, nem tudunk minden válságot megoldani. Ugyanakkor nem vettük elég komolyan azokat az információkat, amelyeket a hírszerzéstől kaptunk. A migránsok között terroristák is lehetnek, akik használják ezt a balkáni útvonalat. A rendelkezésünkre álló ügynökségek az Eurojust, az Európol segítségével igenis azon kell lennünk, hogy az információ áramlás a tagállamok között megvalósuljon, hiszen a terrorizmus problémára ez lehet megoldás. López Aguilar úr a következő hozzászóló. <coughs> Köszönöm, elnök asszony. Osztom én is több millió európai kétségbeesését az, az ellentmondásos döntések miatt ezeknek semmi jövőképük és stratégiájuk nincs, de mindenek előtt az a fontos, hogy nem tartják őket tiszteletben, és az égbe kiállt az is, hogy mennyire hiányzik a politikai akarat, illetve a szolidaritás, mert a probléma nem a kvóta, és a megoldás sem az, hogyha kirendeljük, kihelyezzük ezt a problémát Törökországba, hogy ott ott oldják meg a problémát, vagy ha lehetetlen ígéreteket teszünk, amikor belefáradtunk a bővítésbe. Éppen ezért egyértelműen kell beszélnünk a tanács részéről groteszk, hogy azt ígérik, amit a tagállamok nem is akarnak és nem is tudnak megadni. Az emberi jogi problémákat pedig nem oldják meg, anélkül, hogy a tagállamok felé a bizottság nem fogalmaz meg egyértelmű felszólítást. Köszönöm, most pedig Avramopoulos biztosnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! Általánosságban véve azt kell mondjam, hogy mindannyian egyetértünk, mindenben egyetértünk néhány kivételtől eltérve a tegnapi csúcs egy szükséges lépés volt, noha még nem a végső lépés volt, a jövő héten a csúcs ennél még fontosabb lesz. Most már mindenki szembe kell nézen a felelősségével, és mindenkit, mindenkitől ezt számon is fogjuk kérni. Mi a közös nézetünk ebben a, itt a teremben? A politikusok, a vezetők tegnap a szolidaritásról, a kézzelfogható megoldásokról beszéltek. A szolidaritás az alap, a fő pillére az elhangzott javaslatoknak. A menekült válság egy katalizátor az Európai Unió sorsa jövője szempontjából. Emlékeztetném önöket Sisyphos mítoszára, most pedig Európa jár ilyen helyzetben, ha Európát Sisyphus helyébe helyezzük, akkor valóban egy óriási terhet cipel, de abszolút szükséges az is, hogy az összes tagállam segítse Európát abban, hogy ezt a terhet felcipelje a hegyre. Nem szabad megengednünk, hogy ez a kőszikla ismét leguruljon a hegyről, nem szabad, hogy Európa visszalépjen. A tendencia az, hogy könnyen populista és egyszerűsítő retorikát alkalmazunk, látható számos tagállamban a választások kimenetelében. Így pedig csak a szélsőséges, nacionalista és idegengyűlölő pártok azok, amelyek tért hódítanak, ez pedig káros Európa jövője és értékei szempontjából megismétlem, nem fogunk változtatni a stratégiánkon, és mindenkit felszólítunk arra, hogy ezt kövesse. Széleskörű áthelyezésekre van szükségük, és biztonságos külső határokra, ehhez pedig minden tagállamot felelősség illet meg. A tagállamok közösen vállalnak felelősséget az Európai Bizottsággal, hogy megőrizzük a Schengeni rendszert, és még akkor is, ha egyes politikusok nem ismerik fel e, a Schengeni rendszer szimbolikus és politikai jelentőségét, illetve kötelességüket, ennek ellenére figyelembe kell vegyék annak gazdasági következményeit, hogyha összeomlik a Schengeni rendszer, és visszatérünk a régi modellhez. A migrációs nyomás olyan mértékű, hogy egyetlen tagállam sem képes ezzel megbírkozni, és ezt mindannyian tudjuk azonnali támogatásra van szükségünk, támogatnunk kell a Frontex műveleteit, és gyors megállapodást kell kötnünk az Európai Határ és Partmenti Őrség javaslatában is senki sem dőlhet hátra egészen addig, amíg nem javul a helyzet mindannyian közösen kell fellépnünk, éppen ezért fogadom örömmel a partnereink szerepvállalását is. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága előtt is hangsúlyoztam ezt, a NATO szerepvállalása is segíthet abban, hogy végre feltartóztassuk az ember csempészeket. Emlékeztetem önöket arra, hogy hadat üzentünk az ember csempészeknek, és olyan országokat, mint Törökországot be kell vonnunk, hogy megküzdjünk ezzel a globális válsággal. Tudom, hogy vannak fenntartások vannak esetleg kételyek ezzel kapcsolatban, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy Törökország egy kulcsfontosságú partner a térségben, és Európa partnere. De nem fogunk tudni a saját szabályaink ellen cselekedni, és ezt tisztázzuk, pontosítjuk az elkövetkezendő napok során majd a csúcsig a visszatérés csak úgy valósulhat meg, hogyha tiszteletben tartjuk az európai és nemzetközi jogszabályokat. A stratégiánkat is ki kell teljesítenünk. Az áthelyezés az elsődleges prioritásunk, ahogyan ezt már elmondtam a meghallgatásom során. Segítenünk kell azokat, akik legális úton kívánnak Európába jönni. Ahogy megígértük, az erről szóló reformokról mindenki tájékoztatunk majd. és nagyon fontos az is, hogy meglegyenek a módjai a legális bevándorlásnak is. Rendkívül fontos az, hogy legyen egy mindent átfogó migrációs politikánk, amely figyelembe veszi a globális változásokat is. Rendkívül fontos továbbá a harmadik országokkal való együttműködés. Rendkívül fontos az tehát, hogy az integrációt is, az ide érkező migránsok, menekültek integrációját is közösen próbáljuk kezelni. Tisztelt képviselők, számomra rendkívül hasznosak voltak az önök hozzászólásai, hálás vagyok ezekért, és a szokásom szerint nagyon komolyan megfontolom majd ezeket a véleményeket, mikor a közel jövőben döntéseket hozunk majd. Ebben a házban született meg a közös politikánk, az európai értékek nevében születtek meg itt ezek a döntések, ebben a tisztelt házban. Mindez az európai demokrácia nevében történt. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárom ezt a vitát. Beszéltünk arról a Transzakbizottság beli ajánlásról,